Ma nem ő senki? Fel van tartva. Megnyitom az ülést, amely bizottságunk rendkívüli ülése. Maria a 7-es és 8-as pontokat szerette volna egymással felcserélni, de szerintem tartható ez így, ha Szerintem fél hétig simán ledolgozzuk a napirendet. Ma webstreaming is lesz, tehát az ülésünket folyamatosan közvetítik. Kérem, hogy annak ellenére, hogy a világ néz minket, mindenki tartsa be a beszédidőt, mindenki így megmutathatja magát, és legalább a polgárok is belátnak abba, hogy mit csinálunk. Van-e a napi rendel kapcsolatban kívánság? nem látok jelentkezést. Akkor a hármas érdemi napirendi ponttal kezdjük, a termelési láncban tevékenykedő alvállalkozók társadalmi felelősségvállalása címmel. Lechtinen eh, úr az előadó, Jan Krémasz fog azonban helyette felszólalni, <clears throat> ugyanis Letinen úr nem tudott ma eljönni. Parancsoljan. Eh, ja, danke, Thomas. Köszönöm, Thomas. Igyekszem rövidre fogni a mondókámat. A letilen jelentéssel kapcsolatban. A jelentés hidat ver, amíg megvitatandó tervezett felé, amely az illegalitással foglalkozik. Már több jelentést írtunk ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor mégis van vele egy kis probléma. Mivel az alvállalkozók száma megnőtt, és mivel az outsourcing jelentősége is megnőtt, és a termelési láncok egyre több tagja kerül kívül Európán, ezért a szociális felelőssége a vállalkozásoknak, a e, e szociális felelősség mellett az is felmerül, hogy egyáltalán ez jogilag behajtható-e a cégeken, hogy ki a felelős. A jelenlegi megoldások két fő trendvonalat követnek. Letinen úr egy tanulmányra hivatkozik, amely kimutatja, hogy az egyes országokban ö, milyen trendek érhetők nyomon az építőiparban. Van egy úgynevezett láncfelelősség, ez a fogalom kitapintható, illetve a régi típusú magatartási kódexek, code of conductoknak az érvényesülése, E kettő között van tehát választóvonal. A régi Code of conduct azt garantálják, hogy a vállalkozásoknak szociális felelőssége van minden tevékenységük során, ahol ők, mint fő vállalkozók lépnek föl. Ez nem csak az építőiparra érvényes, hanem más ágazatokban is. Például a vízellátás ágazatban, ahol ugye sokféle módon fel lehet osztani a feladatokat, de aki fővállalkozó, az viseli a felelősséget. Letinen úr által feltárt problémák közül az a legérdekesebb itt, hogy mennyire lehet és kell egyáltalán jogszabályokkal szabályozni ezt a felelősséget. Ő arra a következtetésre jut, hogy a szociális felelőssége a vállalkozásoknak ott kezdődik, ahol a termelési láncok helyileg, földrajzilag vannak, tehát ahol a tevékenység történik, ott kell a felelősséget vállalni. Konkrét javaslatokkal is él ebben az ügyben. A bizottságunk és az Európai Bizottság már többször egyeztetett ebben a témában. A téma jelentősége azonban ö, továbbra is kiemelkedő. Megnyitom akkor a vitát erről a kérdésről, hallottuk a fő problémát. Elnök úr, én egy másik aspektusát szeretném kiragadni a témának a jelentésből. Letinen úr nekem is elmondta, hogy sajnálja, hogy nem tud ma eljönni, ezért beszélt helyette Ján. A Libe Bizottság a fáva jelentése foglalkozván foglalkozott az illegális dolgozók kérdésével is, ugye Jan is utalt erre, és ezzel kapcsolatban felmerül egy probléma. Első olvasatban nem biztos, hogy meg tudunk egyezni. A 9-es cikk ugyanis korlátozza az alvállalkozók első hullámának körének a felelősségét, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az általuk foglalkoztatottak körülményei garantáltan rosszabbak lesznek, mint a fővállalkozó által foglalkoztatottaké. Ezt feltétlenül a jövő héten napirendre kellene tűzni ezt a problémát, hiszen amíg ez a kiskapu nyitva van, addig az egész jelentést megtorpedózhatja ez a tényállás. Szerintem ezt tisztáznunk kell, erről nem kell első olvasatban megegyezni ilyen feltételek mellett. Annyira fontos ez a kérdés, hogy nem kéne ezt elkapkodni a véleményem szerint. Ezt az elnököknek meg kell majd egymással beszélniük, értem az érvelést, nekem világos, sőt nekem nem is kell ezt külön elmondani, ugyanakkor tudjuk, hogy nincsen igazán más időpont. 66 módosító van már így is, amit meg kéne beszélnünk. Eredeti terveink szerint február 11-én lenne erről a szavazás, és a márciusi plenárisra vinnénk be. Ezt azt hiszem, hogy nehéz lesz ezt a kompromisszumot újra felnyitni az elnökök között. Szerintem mm, óvakodnunk kell attól, hogy további késedelmet okozunk. Ez egy saját kezdeményezésű jelentésünk. Azzal egyetértek én is valóban, hogy a saját kezdeményező jelentéseket sajnos nem, szóval nem ilyen ö, rohanva kéne le megtárgyalni, hanem érdemben tárgyalnunk kellene róla ha nem lehet róla vitát szervezni a plenárison, akkor, akkor megmarad a mi bizottságunk intimitásában ez a kérdés, amely szerintem is fontos. Van-e még megjegyzés, kommentár az elhangzottakhoz? Jan, esetleg kívánsz még egyszer szólni? Nem. Akkor a két elnököt még egyszer leültetjük egymással, és megbeszélik, hogy hogyan legyen az időterv. Következő napi rendi pontunk a betegek jogai a határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatások terén. Ez egy jogalkotási jelentés. Itt kiemelt eh, prioritása van ennek a témának. Bragetto úr a vélemény előadója. 184 módosító javaslat van ezzel kapcsolatban, úgyhogy ez egy izgalmas vita lesz. Összesen 206 Gratulálok a kollégának, hogy ennyire sokakat megmozgatott a szöveggel, hogy ilyen sok módosítót írtak a kollégák. Köszönöm. Ebben is látszik, hogy milyen rendkívüli, rendkívüli fontossággal bír ez a jelentés. Tehát nem csak a mi bizottságunkban, hanem a felelős szakbizottságban is nagyon sok módosítás érkezett ezzel kapcsolatban, tehát nagyon érdekelte ez a képviselőtársakat. Ebben a szakbizottságban is nagyon konstruktív, pozitív érzelmekkel átítatott vitát hallottunk, és erre várunk, erre számítunk majd a jövőben is. nem csak a legfontosabb kérdésekkel kapcsolatban nyújtottak be módosításokat, hanem sok olyan módosítás van, aminek az a célja, hogy így vagy úgy értelmezze az irányelvtervezetet, avagy hogy a homályos pontokat világossá tegye. Minden esetre minden módosításnak az a célja, hogy a betegek jogait jobban lehessen érvényesíteni. Az ilyen típusú módosításokat természetesen általában el lehet fogadni, vannak olyan ö, módosítások is, amelyeknek az, legyen a, az lenne a célja, hogy jobban kiterjesszék az irányelv hatáját, ezzel kapcsolatban szerintem nem igazán lehet a konszenzust elérni. A tervezetet, ezt a javaslatot általában pozitívan ö, veszi mindenki, minden módosítást, és itt utalnék egyébként egy bírósági ítéletre is. Nagyon sok módosítás szól arról, hogy az, az európai szociális modellben, modellben milyen alapvető szerepe van az egészségügyi szolgáltatásoknak. Nagyon fontos ezek e, e, e, e, elérhetősége mindenki számára, hogy a szolidaritás megvalósuljon ezen a területen, illetve hogy egyetemes szolgáltatásokról legyen szó, mindenki számára egyenlő e, szolgáltatásokról. Nagyon fontos a munkavállalók biztonsága is, itt a parlamentben illetve a bizottságban is nagyon sokan beszélnek a kórházok infrastruktúrájáról, így próbálják megoldani a lejelenleg fölálló, fönnálló akadályokat. Úgy tűnik, hogy az országok közötti együttműködés lehet ilyen módon segíteni, illetve rendkívül fontos lenne ebből a szempontból, tehát a határokon átnyúló vagy régiók közötti egészségügyi szolgáltatásoknál is a ö, régiók közötti együttműködést segíteni. Tehát, mint említettem, fontos aspektus a határok átnyúló együttműködés ezen a téren. Vannak olyan pontok, amelyek nem egyértelműek, ez például a ö, preventív ö, feljogosítás vagy engedélyek, ez segíti a, segíti a betegeket, tehát többlet jogokat ad a betegnek, illetve segíti a különös tekintettel a kórházi egészségügyi szolgáltatások programozását, a tervezést. Fontos része lehet ez egyébként az irányelvnek, és rendkívül fontos pont az is, hogy, a, hogy az európai polgárok tud, tudjanak is élni ezekkel az egészségügyi szolgáltatási lehetőségekkel. Aztán vannak olyan módosítások is, amelyek azt amelynek az a célja, hogy a bizonyos meghatározások világosabbak legyenek, például a kórházi egészségügyi ellátásnak mi pontosan a meghatározása, a definíciója. Ez is, ennek is, ennek a módosításnak is az a célja, hogy óvatosabb legyen a jogalkotó, a mi feladatunk is az, hogy egy tipikusan egészségügyi meghatározással álljunk elő. Ezek a legérdekesebb módosítás típusok, módosítás csoportok, ezeken a területeken vannak kompromisszumos lehetőségek, és, mint említettem, a javaslatnak általában pozitív a fogadtatása, a módosításoknál természetesen oda kell figyelni arra, hogy egészében a javaslat fluid legyen csak néhány módosító indítványt tudunk elfogadni. Miss Lane képviselő, a liberálisok árnyék többője, parancsolj tiéd a szó. Thank you. Köszönöm. Köszönöm szépen a munkát. Yeah. As you know, I tabled a number of amendments and számos módosító indítványt nyújtottam be, és köszönöm szépen, hogy támogatták ezeket. Röviden átvenném őket. A 39-es módosító indítványjal kapcsolatban Steven hughes együtt már évek óta dolgoztunk ebben a témában, ami az injekciós tűvel történt sérüléseket illeti az egészségügyben dolgozóknál. A 40-es módosító tagállamoknál. Kérem, említsék meg az egészségügyeletásban dolgozókat fenyegető fertőzéseket. A 87-es módosítónál arról beszélek, hogy fontos biztosítani azt, hogy az összes házi orvos minden tagországban kompetens szakember. Nagyon fontos, hogy a betegeket biztosítsuk afelől, hogy egy olyan házi orvos kezeli őket, akik ugyanolyan jogosítványokkal rendelkeznek minden tagországban és megfelelő képzettséggel. A 179-es, 180-as és a 190-es módosítók a megfelelő mechanizmusra utalnak. Az olyan esetekre, hogy amikor valami probléma felmerül, akkor minden tagországnak ugyanolyan kötelezettségei eh, legyenek, és hogyha valakit kizárnak a szakmából egy tagországban, akkor ne vállalson munkát egy másodikban. A 172-es és a 152-esnél a formátumról beszélünk, a hozzáférés formátumáról, a 201-es esetében a receptekről van szó, vannak olyan tagországok, akik recepteket bocsátnak ki a fogyatékkal élők recepteket kapnak, és ezek segítségével férhetnek hozzá az információhoz. Igazából van, amikor az egyenlő költségekről beszélnek, és a, az engedélyezés költségeiről, azt gondolom, hogy ez lesz az egyik legnehezebb probléma. A 154-es módosító megpróbál egyensúlyt teremteni a kérdésben benyújtott módosítók között elsősorban azok a betegek kapnának engedélyt, illetve támogatást, akik ugyanolyan, ennek segítségével ugyanolyan típusú szolgáltatásokhoz képesek hozzáférni. Egy olyan esetben mondjuk, amikor más tagországokban veszik igénybe a kezelést, ez ugyanannyiba is kerülne, és meg kell vizsgálni azt a betegek esetében is, hogy mennyire jogosult a beteg arra, hogy más tagországban vegyen igénybe szolgáltatást, illetve a pénzt is át kell utalni az ilyen esetekben az egyik tagország betegbiztosítási rendszeréből egy másik tagország betegbiztosítási alapjába. Köszönöm az MV szakbizottság munkáját, a saját frakció munkáját, azt gondolom, hogy nagyon sok munkánk van még, de az elsőleges engedélyezés az egyik legfontosabb megoldandó kérdés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Liz, a következő hozzászóló, Anna Ferlangen, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami engem illet, én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek Jónak találtam azt, hogy az árnyék jelentés tevőkkel együtt dolgozott, és meg vagyok győződve arról, hogy még nagyon sok munkánk van. Még akkor is, hogyha be kell valljam a beadott kapcsán, hogy igenis sok megnyugtató tényre térnek ki ezek. Öt dologra szeretnék kitérni. A titkárság részéről Történt-e már kapcsolatfelvétel az illetékes szakbizottsággal, az MV-vel? A következők miért kérdezem ezt. A jelentéstevének és nekem is feltűnt az, hogy nagyon sok kolléga dolgozott azokon a cikkelyeken, amelyek a 10-es és a 11-es után szerepelnek. Itt a tagországok közötti együttműködésről van szó, a az egészségügyi ellátos, ellátások területén. A szavazás előtt tisztáznunk kell néhány dolgot. Egyrészt azt, hogy nekünk szakbizottságként mennyi jogosítványunk, milyen hatáskörünk van. Ragaszkodok ahhoz, hogy ez a szakbizottság az illetékes a koordináció területén, viszont nem illetékes az együttműködés minőségét, illetően ami a tagországok között kell, hogy megvalósuljon az egészségügyi ellátásoknál. Itt Bois úr a felelős, és fontos lenne ezt egyértelműen tisztázni, hiszen ez erősíte a mi szakbizottságunk pozícióit az olyan pontoknál, amelyekben tényleg mi vagyunk az illetékesek és olyan pontoknál, ahol megegyezésre kell jutnunk. Ami a jogi alapot illeti, amin maga az irányelv alapul. Én nem nyújtottam be módosító a Steve Hughes és Jan Kramer a cikkelyek kapcsán utaltak arra, hogy a 125-ös cikkeit is figyelembe kell venni, tehát a szerződéses jogalapját a népegészségügy szabályozásához. Szigorúan tekintve Európa csak támogató magatartást tanúsíthat, például a fertőző betegségeknél többek között, de hogyha az irányelv jelentőségét vizsgáljuk, akkor lehet, hogy nem volna rossz a 152-es cikkelyre is utalni, mégpedig amiatt, hogy a belső piaci orientáltság megközelítéstől egy kicsit el kell, hogy szakadjunk. Mindez ugyanúgy vonatkozik a 60-as cikkely befűzésére, feltános érdekű szolgáltatásokra. Szigorú értelemben ez nem terem többletértéket, nem jelent pluszt a jelentéshez képest. A dolgok jelenlegi állása szerint nem létezik jogalap az Európai Unió számára ezen a téren. Azt gondolom, hogy mindez igen, és tükrözi ezt a filozófiát, hogy az szolgáltatások az általános érdekű szolgáltatások közé tartoznak, és nagyon jó minőségűek kell, hogy legyenek minden európai polgár számára. A másik pont az irányelv hatáskörére vonatkozik, általános hatáskörére. Nagyon fontosnak tartom, azt, hogy ne feledkezzünk meg arról az irányelv kapcsán, és már előre is elnézést szeretnék kérni. Tehát ennél az irányelvnél pontosan meg kell vizsgálnunk mindazt, ami jelenleg a tanácsban folyik. Erősen az a benyomásom, hogy mindaz, amire a tanács jelenleg törekszik, szorosan kapcsolódik mindahhoz, amit mi európai parlamentként követelünk. És itt feltűnik számomra az, hogy nem csak én magam, hanem az völdek is és a tanács is egyértelműsítették azt, hogy jelen irányelv esetében nem határokon átnyúló egészségügyi ellátásról van szó, hanem itt kizárólag a betegmobilitás a téma, amelynek keretében a polgárok az egyik tagországból átmennek a másikba, tehát nem olyan szakemberekről van szó, akik a határokon átnyúlóan nyújtanak egészségügyi szolgáltatásokat, és fontos ezt itt leszögeznünk. Van egy kapcsolódás, egy összefüggés a szövegben alkalmazott definíció között. Minden mellett látnunk kell azt is, hogy bizonyos kollégák, ugyanúgy, hogy a tanácsban dolgozó kollégák egyértelműsítették azt, hogy a beteg mobilitás mindig is érintett terület az egészségügyi szolgáltatásoknál, a határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatások esetében is. Itt is felmerül a betegmobilitás témája. További fontos pont, amelyet szintén tisztáznunk kell egymás között, és remélem, hogy holnap a tárgyalásokon, amelyet majd egyeztetünk a kompromisszumról. Nagyon fontos az irányelv és a koordinációra vonatkozó szabályozás között a tanács és a zöldek, illetve itt a házon is nagyon sok kolléga szorgalmazza azt, hogy ez az irányelv ne veszélyeztethesse a koordinációs irányelvet, és azokon a területeken, ahol alkalmazzák a koordinációs irányelvet, ott annak elsőbséget kell élveznie. A koordinációs irányelv sokkal több biztonságot teremt, és jelent a polgárok számára, a betegmobilitás területén is, mint maga az irányelv előlegekről nincs szó, mivel kompenzációs mechanizmusok működnek, és a koordinációs rendelet felhatalmazza a tagországokat arra, hogy a saját nép egészségügyi rendszereiket saját maguk alakítsák ki, és tervezzék őket. Ezért fontos, hogy elsőbséget élvezzen a koordinációs irányelv. Ez pedig azt jelenti, hogy ez az irányelv csak azokat a területeket kell, hogy kezelje, amelyekre nem térett ki a koordinációs irányelv, itt pedig koherenseknek kell maradnunk. Ami az egészségügyi szolgáltatások definícióját illeti, illetve mag, magukat az egészségügyi szolgáltatásokat, a tanács ezt jelezte is, és mi ugyanezt tesszük a módosító indítványokban, tehát az egészségügyi szolgáltatások definíciója a koordinációs irányelven sokkal tágabb jellegű, mint a bizottság és javaslat által alkalmazott definíció. Legjobb abból kiindulni, hogy az egészségügy nek, illetve az egészségügyi szolgáltatásoknak ugyanazt kell jelentenie, mint a koordinációs rendeletben. Döntést kell hozni, a kollégák minden bizonyal emlékeznek még arra, hogy itt egészségügyi szolgáltatásokról van ugyan szó, de kizárólag azokról, amelyekre európai irányelvek vonatkoznak. Itt a 2005-ös irányelvről van szó. Itt egy szűkebb értelem definíciót találunk, ez a megközelítés sem kiterjedt. tagországi egészségügyi rendszerek elismertek, ezeket a koordinációs rendet elismeri, az irányelv azonban nem fedi őket, éppen ezért fontos, hogy egyértelmű világos definícióink legyenek arról, hogy az irányelven mit értenek az egészségügyi szolgáltatások alatt, ami az előzetes engedélyezést illeti. Itt kiderül az, hogy a szakbizottság és a tanács is egyértelműen jelezték, hogy azok a tagországok, illetve a tagországoknak lehetőséget kell biztosítani a speciális egészségügyi szolgáltatásoknál a definíciók kialakítására, annak kialakítására, hogy pontosan miről van szó, és a tagországoknak biztosítaniuk kell azt, hogy előzetes eljárás, illetve engedélyezést kell alkalmazni. A zöldek módosít módosítóiból, képviselő képviselőasszony módosítójából is mindez derül ki. Én magam is kitértem már, és maga a tanács is foglalkozott a problémával. A kórházakban az egészségügyi ellátások, illetve a speciális jellegű szolgáltatások annyira drágák, hogy a tagországoknak szükségük van egy eszközre, amelynek segítségével definiálhatják ezeket a szolgáltatásokat, illetve kérniük kell egy előzetes engedélyezést komitológiai eljárás helyett, amelyre az Európai Bizottság tett javaslatot. Ők azt javasolták, hogy kerüljön létrehozásra egy bizottság, és eh, a kórházi ellátás, illetve az egészségügyi ellátásokat megfelelően kell definiálni, ezek szerepeljenek a kórházak, illetve a tagországok listáján. Mi nem akarjuk ezt a komitológiai eljárást. Van még egy további megjegyzésem is. Én úgy éreztem, hogyha minden tagország esetében egységes megközelítést akarunk használni, akkor ezeket a listákat továbbítanunk kellene. Nem kéne a bizottságot az, arra, arra megkérnünk, hogy egységesítse az engedélyezési eljárást, hanem a definíciót kell tisztázni. Lin képviselőasszony és jelentéstevés kitért arra, hogy ki az, aki fizet, és ki mennyit fizet. Ezek fontos tisztázandó kérdések. Kedves kollégák, nagyon fontos, hogy ki mennyit fizet ebben a történetben. Azt gondolom, hogy ez a legnehezebb pont az irányelven. Ez az irányelv nincs teljesen összhangban a betegek jó beteg mobilitással, hiszen uh, itt nagyon fontos, hogy szolgáltatásról van szó, tehát a szolgáltatások szabad áramlását biztosítani kell. Liz Lynn bátor kísérletet tett arra, hogy az előzetes alapokra tert javaslatot, amelyek biztosítják a tagországokat, és a fizetés ezeken keresztül történik. Krettu asszony pedig olyan kompenzációs rendszerek mellett teszi le a voksát, amelyek a különböző tagországokat érintik, az érintett tagországokat. Bauer kolléganő pedig egy voucher rendszerre tett javaslatot, itt az előzetes engedélyezésre szükség van, és felszólítja a bizottságot arra, hogy kompenzációs mechanizmus dolgozzon ki. Őszintén szólva, úgy érzem, hogy ez nem működőképes, azért nem, mert nincs kapcsolási pont a koordinációs irányelvhez. Lin kolléganőt meg szeretném kérdezni arról, hogy ő hogy képzeli a szolgáltatók pénzhez jutását, tehát hogy jutnak ezekhez a pénzekhez, saját országában a beteg biztosított természetesen, de a rendszer csak akkor működik, hogyha a különböző országok között létezik egy kompenzációs mechanizmus. A betegbiztosítás egy adott tagországban például fizeti esetleg azokat a szolgáltatásokat, amelyeket másik tagország betegbiztosítója nem fizet. Nem értem, hogy ez a gyakorlatban hogyan valósulhat meg, ez pedig a döntő probléma. Itt van a kutya elásva jogbiztonságot szeretnénk az olyan betegek számára, akik külföldön szeretnének szolgáltatásokat igénybe venni. Szeretnénk a betegmobilitást megvalósítani, de nem tartjuk egységesnek és igazságosnak az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést bizonyos országokban a betegeknek már előre kell fizetniük, előleget kell fizetniük, mégpedig úgy, hogy nem tudják, hogy ebből visszakapnak-e bármit is. Egyelőre nem léteznek a kompenzációs mechanizmusok, nem tudom, hogy ezt hogyan tudjuk megoldani, nem nyújtottam be módosító indítványokat, de fontos, hogy tisztázzuk ezt a pomplot, pontot. Úgy érzem, hogy a bizottság és a módosító indítványok a problémát leírják. Rendszerről túl sok minden folyik ki. A zöldek módosítói a bizottsági rendszerre térnek ki, és arra a kérdésre, hogy szükség van-e az előzetes engedélyezésre. Amennyiben erre szükség van, a kapusrendszert kell kialakítani, Eddig még senkinek nem jutott ez a probléma eszébe, kivéve engem. De ennek oka az, hogy az én országomban nagyon sok beteg keres gyógyulást külföldön, tehát külföldön vesznek igénybe szolgáltatásokat. Ha majd a betegmobilitás szabályozottabb lesz és biztonságosabb, akkor ez ki is fog derülni. Fontos, hogy beszéljünk azokról az intézkedésekről, amelyeket a tagországok megragadhatnak. Kedves kollégák, ezek azok a kérdések, amelyekről vitáznunk kell. A következő nem hivatalos ülésünkön. Elnök úr, én szeretném azt, hogyha a mi szakbizottságunk és a titkárságunk is tisztáznák azt, hogy miért vagyunk mi felelősek szakbizottságként, és mi az, amihez benyújthatunk módosítókat, mi az, amihez pedig nem. Köszönöm szépen ezt a kritikus és részletes elemzést. Milyen jó, hogy ilyen sok időnk van. Így végre mélyére mehetünk a problémáknak. Az első kérdés talán a titkárság tud válaszolni, hogy ki miért felelős, a munkacsoport, és így tovább. Parancsolja. Köszönöm, elnök úr, hogy tisztázzuk a Fanlanker asszony által feltett kérdéseket. A, az elnök úr az IMKO elnökének írt és munkacsoport felállítását kérte, de ezt az MV munkacsoport nem akarta, egy lazább együttműködést szerettek volna a jelentés szerzője és a vélemények szerzői között, és egyelőre nincsen megegyezés a különböző eljárási szabályzatbeli pontok alapján a két bizottság között. De az elnökök értekezlete megkapta a felhatalmazást az, az megerősített együttműködésre, amennyiben az elnökök ezt kívánják, és ha a bizottságok szavaztak, akkor az elnökünk az NV elnökének ö, olyan érdemben fog levelet küldeni, hogy arra kéri, hogy a minket érintő témákban ne szavazzon és szavaztasson, és ez lesz talán akkor a megoldás. Köszönjük! A titkárság kapta a kérdést és meg is válaszolta azt. Tomaszewska asszony kért szót. Köszönöm szépen. Én is a kompenzációs módszerekről szerettem volna beszélni, a visszatérítésről, arról, hogy milyen kezelési lehetőségek állnak fel. A 43-as, 52-es, 104-es módosításokra utalnék Van Lange asszony tollából, és az a módosításokra, amelyek arra, arról szólnak, hogy meg, hogy megváltoztassák a szóhasználatot, tehát a hasonló helyet az azonos szót kell használni a szolgáltatásokról szólván. Ezzel kapcsolatban egy madaraszat szeretnék fűzni ezekhez a változtatásokhoz. Én nem vagyok ugyan orvos, nem ismerem a betegségeket, de Lengyelországban gondot jelentett, hogy bizonyos gyermekeknek túlságosan szilárdak a ö, izmai, tehát egy izombetegségről ö, izombetegség történt. Németországban operálták meg ezeket a gyerekeket, és aztán kiderült, miután már megtörtént az operáció, hogy Lengyelországban is véghez lehetett volna ezt vinni, ezt a, ezeket a műtéteket. Ennek eredményeképpen a lengyel társadalombiztosítás nem volt hajlandó megtéríteni a németországi műtétek költségeit. A német operáció ehhez hozzátartozik a rehabilitáció, az is, hogy megtanítsák a gyerekeket ismét járni, ami nem jellemző a lengyel kezelése, tehát Lengyelországban ez nem része a kezelésnek. Ismerek egy 8 éves kislányt, akit megoperáltak, de semmilyen más kezelést nem kapott. Most pedig már túl késő van ahhoz, hogy rehabilitációra kerüljön sor az ő esetében. Ezért rendkívül fontosak a definíciók, a meghatározások. Erre utaltam is a módosításban. Nagyon fontos, hogy világosan fogalmazzunk az irányelvtervezetben, és ezt meg is köszönöm Fallánke képviselőnek ezt a módosítást. A módosítások, ezen módosítások célja, hogy jó döntéseket hozzunk a visszatérítésről, a kompenzációról, arról, hogy egy-egy társadalom biztosítás si hatóság milyen esetekben engedélyezhet külföldi egészségügyi ellátást. Azzal is tisztában vagyok, hogy rendkívül fontosak az adatvédelmi kérdések, amikor egy-egy beteg külföldre látogat, akkor az orvosoknak szüksége van a beteg dossziéra, a korlapjára, de hát ez most nem a mi hatáskörünkbe tartozik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sok kérdés. A szerző, Vegett kolléga kap szót, ha más nem jelentkezik, parancsoljon. Szinott jelentkezett, elnézést. Elnézést, parancsoljon akkor előben. Néhány perce érkeztem, csak elnézést. Néhány megjegyzésem lenne a módosítók némelyikével kapcsolatban. Egy kicsit aggaszt a 46-os. Általában aggaszt az egész téma, hogy az MV bizottság most kicsit visszaél a jogosultságaival. For... Hazámban a Írországban az egészségügyi ellátás úgy működik, hogy még előzetes engedélyezés alapján sem utazhatunk más ellátóhoz. Én ugye a Envi Bizottságban, annak a közegészségügyi részében vagyok Shadow, és szerintem ez az előzetes engedélyezés okozza itt a fő problémát, a fő problémát a 47-es cikk alkalmazása. Pont azt ássa alá, amelyet mi szeretnénk most elérni, hogy a betegek szabadon utazzanak a szolgáltatók között. Úgyhogy ha valóban azt akarjuk, hogy a betegeknek joga és lehetősége legyen olyan ellátások megkapására máshol, amelyeket otthon nem kaphatnának meg, akkor ezzel az előzetes engedélyezéssel, amelyeket ugye a helyi hatóság kezébe adnánk, nagyon óvatosan kell benni. Írországban, mondom, ez így működik, és ezért működik rosszul. Köszönöm, Szinat asszony. Más akkor nem kíván szólni, akkor Beget úrnak adom meg a szót zárszó gyanánt. Megköszönöm, megköszönöm az összes kollégának a sok információt, észrevételeket. Ez alapján pontosítani tudom e, a e, irányelv tervezetet. Tudom, hogy milyen vita zajlott ezzel kapcsolatban. Remélem, hogy a megfelelő kapcsolattartással meg tudjuk oldani ezeket a fennálló problémákat még időben, valószínűleg azt is felül kéne vizsgálni, hogy milyen eszközökkel lehetne megvalósítani ezt a lehetőséget, ezt a mobilitási jogot. Úgy tűnik, hogy a legtöbb Lind asszony tollából származó módosítás már benne vannak az intézkedés tervezetekben, tehát gyakorlatilag ez már a tervezetben benne van. Fanáke féle módosítások esetében meg pedig úgy gondolom, hogy további vitára van szükség, főleg ami a kompenzációt illeti, illetve az előzetes engedélyezéssel kapcsolatban vannak olyanok, akik ezt nem szeretnék szívesen látni. Tehát gyakorlatilag van, aki teljes szabadságra törekszik ezzel kapcsolatban, tehát bármikor lehessen külföldön ilyen szolgáltatásokat kérni, mások viszont a legszigorúbban szeretnék ezt szabályozni. Boyz úr ezzel kapcsolatban azt említette, hogy meg kell találni az egyensúlyt, tehát semmelyik extrém, szélsőséges megoldást nem szabadna választanunk, az sem értelmes, annak sincs értelme, hogyha teljes a szabadság, pedig, és annak sem, hogyha túlságosan sok a megkötöttség. Tehát meg kell próbálni találni ezt, a, ezt az arany középutat. Ezzel kapcsolatban holnap indul egyébként az informális tárgyalások menete. Itt a érzékenyebb pontokat próbáljuk meg majd tárgyalni. Talán ezzel ez, lenne a, ez lesz a legjobb módszer a problémák megoldására. Bois úrnak mondom, hogy ezen kérdéseket, ezen kérdésekben meg kell egyeznie a bizottságoknak, tehát az illetékes bizottságnak és a többi szakbizottságnak, akik a véleményeket írják. Ez egy fantasztikus lehetőség az európai betegeknek, európai polgároknak, én is aláhúzom, hogy valóban a betegek mobilitásáról van szó, ezt már többen is mondták, mások is mondták, nem pedig a szakmabeliek mobilitásról. Tehát nagyon fontos az, hogy jól dolgozzunk együtt, mert az elkövetkezendő napokban alkalmunk lesz ezt bebizonyítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. jól élünk az időnkkel, haladunk. Hol tart ennek a fontos szövegnek az elfogadása? február 11-én kell befejeznünk a vitát, és az áprilisi plenárisra talán még a kampány előtt bejut. Ötös napi rendi pontot elhalasztjuk. A hatos napi rendi pont következik az Európai Gazdasági Fellendülés tervéről. Ez saját kezdeményezésű jelentés, és részünkről Elizabeth Mara a véleményünk előadója. Parancsolja, kollégasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ön is mondta, hogy ez saját kezdeményezésű jelentésünk, egy igen fontos témában. Arról van szó, hogy szeretnénk Európában a gazdaság növekedést különböző eszközökkel újraindítani, és a válsággal úgy szembeszállni, hogy a foglalkoztatottakig ne jusson el. Már eljutott, de hogy ne okozzon súlyos következményeket, vagy még súlyosabbakat. Ez volt tehát a kezdeményezésünk lényege. Röviden elmondanám a szöveg három fő gondolat át. köszönjük, Elizabetet hallgatjuk meg először. Elizabeth, parancsolj! Tehát az Európai Konjunktúra Program az embert helyezi, a foglalkoztatottat, a dolgozót a középpontba, és az igazgatási eljárásokat szeretnénk javítani, és ezáltal lendületet adni a folyamatoknak. Harmadsorban pedig ágazati intézkedéseket tervezünk, Szeretnénk a foglalkoztatást úgy javítani, hogy elsősorban azokra figyelünk oda, akiknek többféle képesítése van, illetve azokra, akik pedig különösen kiszolgáltatottak a piacnak. Szorosan együtt kívánunk, tehát szorosan kívánjuk követni a kitűzött célokat, hiszen a legveszélyeztetettebbek körében már jelentősen érezhető a válság. Tagállami szinten, európai szinten is tennünk kell valamit a megmentésükért. A legfontosabb befektetés mindig, a legjobb befektetés mindig az emberekbe történő befektetés, illetve a képzettségbe, a végzettségbe, az oktatásba, az átképzésbe való befektetés. Tehát a globalizációs alkalmazkodási alap segítségével, amelyet most erre a célra fel lehet használni, Rosalind Besló javaslat alapján ö, próbálunk pénzt teremteni a célokhoz. Mondom, elsősorban képzési céljaink vannak. És ugyanilyen értelemben arra törekszünk, hogy az európai újjáépítési Tev keretén belül a társadalmi költségeit, vagy hát a szociális költségeit a fizetéseknek csökkentsük, illetve a magas képesítést igénylő munkahelyeken <clears throat> lépjük meg ezt különösen. A második terület pedig az administratív pénzügyi igazgatási terület, ahol javítani kell a cégek hozzáférését a különböző eljárásokhoz, amelyeket egyszerűsíteni kell. Az Európai Beruházási Bank külön megtámogatja a kisvállalkozásokat, és olyan hiteleket lehet most majd igénybe ők ezeknek, a kis és középméretű vállalkozásoknak, megint csak a beruházási bank révén, amelyek eddig nem álltak rendelkezésre. 30 milliárd euró áll erre rendelkezésre első körben, és 1 milliárd euróval ezt még meg lehet fejelni <clears throat> második körben. Próbáljuk egyszerűsíteni a hozzáférést ezekhez a hitelekhez, ezekhez a támogatási eszközökhöz, és ugyancsak az intézkedések eljárások területén most nagyon odafigyelünk arra, hogy a vállalkozások számára az administratív, a bürokratikus teher tényleg csökkenjen és gyorsan csökkenjen. Három nap alatt szeretnénk ö, ö, azt lehetővé tenni, hogy egy céget lehessen alapítani, a cégalapítást tehát három napra akarjuk csökkenteni. És a mikrovállalkozások létrejöttét is könnyíteni akarjuk és általában véve a magánjogi vállalkozások létrejöttét, akár egy euró névleges tőkével is. Ez a helyreállítási terv egyik része. A specifikus intézkedések közül pedig mm, most beszélnék az egyes ágazatokról. Az egyes csoportba tartozók körében európai infrastruktúrát akarunk fejleszteni, főleg közlekedési ágazatban és az új technológiák használatát akarjuk ösztönözni. Nagy projektekben gondolkodunk, olyanokban, amelyek már majdnem készek ezeknek a befejezésében. Most nem annak az ideje járja, hogy új projektekbe kezdjünk bele, hanem azt akarjuk, hogy a már előre haladott projektek gyorsan befejezhetők legyenek az időterv szerint, vagy még hamarabb, és fel szeretnénk gyorsítani az Európai Szociális Alaphoz való hozzáférés idejét is, tehát az eljárásokat egyszerűsíteni akarjuk, sajnos ez is nagyon nehézkes. Tehát felgyorsítjuk a nagy projekteket, az új, főleg közlekedési infrastruktúrák nagy projektjeit, második pontban pedig igyekszünk a jövő gazdaságán dolgozó cégek, az innovatív cégek hozzáféréseit a pénzekhez segíteni. Segítjük az épületépítést, az építőipar egész Európában most válságban van, tehát szeretnénk ennek az ágazatnak is egy új új lendületet adni, miközben persze energiatakarékos, környezetbarát projekteken gondolkodunk, de mégiscsak építési projekteken, hiszen ezek az építőipart és a jövőt is egyszerre szolgálják. Biztos, hogy van itt bizonyos cselekvési kényszer, főleg a kutatási és fejlesztési projektekbe szeretnénk pénzt tenni, de koordinált módon, európai szintű koordinációra van szükség, közös célokra, közös megfogalmazásokra, ugyanakkor más beruházásokat, az alkalmazott tudomány beruházásait is támogatni szeretnénk, mert ezek azok, amelyek rövid távon termékekben, módszerekben nyilvánulhatnak meg. Tehát minden támogatunk, ami innováció, az alapkutatást és az alkalmazott kutatást, a képzést, ez ennek az európai helyreállítási programnak a lényege. Néhány éven belül a válság lecsendesedik, és akkor meg lesznek az alapok egy új lendülethez, egy új innovációs lendülethez, és talán akkor a dobbantóra végre rálépünk, amely a világ élvonalába helyez minket ezen a területen. Az autóipar most nagyon lent van, komoly támogatási igénye mutatkozik. Itt is az új technológiákkal reméljük, új technológiák gyakorlatba való átültetésével őket megmenteni. Környezetbarát autókat kell gyártani, és ö, az energia mix diverzitása is fontos, tehát hogy ne csak kőolaj alapú autókat gyártsanak. Végül pedig beszélnék röviden az internetről, Az infrastruktúrák működéséhez szélesávú hálózatok szükségesek, vagy hát segíthetik őket. Európa szerte ezeket még tovább ki kell építeni, különösen a kutatási, fejlesztési ágazatban. És nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a célzott beruházásokon túl mindig szem előtt kell tartani azt, hogy nem csak tárgyakba, épületekbe ruházunk be, hanem az emberekbe, az ő tudásukba, és a szociális igazságosság, a szolidaritás elvét is meg kell eközben valósítani. Tehát rövid idő alatt sokféle elvnek megfelelve kell lépnünk, ez ennek az egész programnak a nehézsége, mert ugye a képzés eleve per definíció nem hosszú távú dolog az átképzés nem megy egyik napról a másikra, nem lehet a szakképzetlen munkavállalókból hirtelen szakképzetteket csinálni. Tehát biztos, hogy a végrehajtás időt vesz igénybe, legalábbis több területen, és sajnos ö, erre most nincs igazán időnk, de legalább megfogalmaztuk a képzési célokat is. Talán a mi bizottságunk ezek hangsúlyozásába járult hozzá a folyamat. The floor Mr. De Ross. Köszönöm szépen, de rossz a képviselő. Yeah, thank you very much. I didn't expect to be the, the first. Köszönöm. Nem tudtam, hogy én leszek az első a listán, de azért köszönöm. Ez ugyancsak egy vélemény, de úgy tűnik, hogy ennek ellenére az egyik legfontosabb témánk, sőt lehet, hogy az elmúlt öt évben a szakbizottságunk ennél fontosabb témáról még nem is beszélt. A fő jelentés is, illetve ez a vélemény is szerintem majd kicsit más irányt fog venni, hogyha jobban tudjuk majd, hogy hogyan kell kezelni ezt a válságot, de foglalkozni kell azzal, hogy a gazdaság sorsa hogyan alakul. A véleményünkben rendkívül fontos természetesen az, hogy nem csak a munkahelyek teremtése a fontos, hanem a munkahelyek megtartása is. Ez alapvető fontosságú. Nyilvánvalóan szükség van a gazdasági növekedésre, de arra is, hogy az emberek meg tudják tartani a munkahelyüket, és ezáltal képesek legyenek költeni annak semmi eredménye, hogyha egy hogyha a kormányok kiveszik az emberek zsebéből a pénzt, meg kell tartani egyfajta biztonságot, hogy tovább tudjanak működni a különböző szolgáltatások, illetve a fogyasztás is, ezek is tudjanak működni. A flex security, tehát a biztonság és a rugalmasság keverékét meg kell tudni tartani. Nagyon sokan azonban ezt a flexicurity-t a bizonytalansággal társítják, nagyon sokaknak nagyon bizonytalan a de nem tudják, hogy holnap is lesz-e munkájuk, nem tudják, hogy lesz-e nyugdíjuk, hogy tudják-e fizetni egy elzállók kölcsön. Nagyon rossz lenne, hogyha nem megfelelő, nem azt, a, nem azt a politikai üzenetet továbbítanánk, hogy biztonságra van szükség. A gazdasági növekedésben ez az egyik legfontosabb kívánság, hogy meg tudjuk győzni a társadalmi partnereket arról, hogy szükség van ilyenfajta biztonságra. Tehát fontos, hogy itt az IMCO-ban elmondjuk azt a véleményünkben, hogy arra kell ösztönözni az embereket, hogy költekezzenek, illetve mutassuk ki azt is, hogy tudatuk, tudatában vagyunk annak, hogy mindenkinek a nyugdíja is veszélyben eh, lehet, és eh, valóban fönnáll annak az esélye, hogy csökkenni fognak például a nyugdíja. Véleményem szerint erről e, ezt a kérdést sokkal komolyabban kéne vizsgálnunk, mint ahogy azt jelenleg tesszük komolyan. Köszönöm. Színot asszony következik, mondja az elnök. Köszönöm. Ugye itt most foglalkoztatásról és szociális kérdésekről is beszélünk, ezzel is foglalkozik a szakbizottságunk. Egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy, meg, hogy rendkívül fontos a munkahelyek megtartása, de nagyon fontos az is, hogy új modelleket mutassunk be azzal kapcsolatban, hogy lehet munkahelyeket teremteni. A kampányomban elmondom azt is, ez, ez is egy fontos érv, hogy amikor leépítések vannak, akkor ott ki, kielég, végkielégítést is kell fizetni. Tehát egyértelműen új modellekre van szükség, az előnyugdíj és a végkielégítés az, arra kéne fordítani, hogy átképezzék magukat a munkavállalók, újat, új életet kezdjenek. Fontos, hogy meg tudják tartani a munkavállalók ezt, a, ezt az összeget, hiszen lehet, hogy az egyetlen esélyük arra, hogy új munkahelyre tegyenek szert, vagy más, föl, följussanak a ö, szociális létre, Hogyha, hogyha az a választás áll ilyen esetben a munkavállaló előtt, akit éppen elbocsátottak, hogy vagy adóként befizeti ezt, vagy pedig felhasználja ezt átképzésre, akkor ez nyilván nagyon komoly motiváció lenne Tehát nagyon fontos lehet ez az új vállalatok létrehozásában. Aztán, ami a társadalmi, a szociális kérdéseket illeti, hazámban és bizonyára máshol is igaz ez, ahol a költségvetés ingadozik, ahol szolgáltatásokat szüntetnek meg, de oda kell figyelni az idősekre, illetve a, fogyaszt, a, illetve a fogyatékkal élőkre az ő esetükben különösen jellemző az, hogy egyre kevesebb szolgáltatás elérhető. Fontos az is, hogy ösztönözzük azokat, akiknek megvan a vásárlóerőjük, hogy továbbra is költsenek, fordítsanak pénzt a szolgáltatásokra. Nem elfogadható az, vagy nem jó az, hogyha a kiszolgáltatottak szolgáltatás, kiszolgáltatottaknak járó szolgáltatásokat csökkentjük, hiszen ezzel is csökkentjük a munka helyeket. Tehát rendkívül fontos lenne az, hogy a, az érintett érzékeny kategóriáknak biztosítjuk, biztosítsuk ezeket az összegeket a szolgáltatások végrehajtásához. Köszönöm, hogy az elnök Tomás Jaszkor kolléga. <clears throat> Köszönöm. Az a tény, hogy a pénz, amit a munkások kapnak, a munkaerőpiaci igényekkel összhangban van, tehát hogyha nagyobbak a, nagyobb a kereslet, akkor nagyobb a gazdasági növekedés is. Nem szabad blokkolni ezt a pénzt, hiszen ez rossz lenne. Nagyon fontos hangsúlyozni mindezt a véleményben, és ezt ki kell emelni. Ami a hajógyárakat illeti Lengyelországban az Európai Bizottság úgy döntött, hogy bezárja a hajógyárakat, és a munkavállalókat elbocsátották. Ázsia országokban szereznek be hajókat Lengyelországba. A lengyel munkások kompenzációt kapnak, igazából azért fizetik őket, hogy ne dolgozzanak, tehát nem kapcsolódnak be semmilyen gazdasági tevékenységbe. Ők nem képezik részét a gazdaságnak. Tehát, hogyha ezeket a következményeket vizsgáljuk, akkor kiderül, hogy nagyon is nehéz döntésről volt szó, különös tekintettel a jelenlegi gazdasági válságra. Nem gondolom, hogy ilyen óriási kardinális hibákat megengedhetünk magunknak. Köszönöm szépen. Szeretnék egy kérdést intézni a jelentéstevőhöz. Németországban létezik a védelem, az egyik a bankoknál, a másik a reálgazdaságban. Vannak eh, úgynevezett védőernyők a polgárok számára, annak érdekében, hogy a kis és középvállalkozások fennmaradhassanak, illetve hogy a munkahelyeket rendelkezésre lehessen bocsátani. Ami pedig az állami eh, szintjét, szintjét illeti, az állam részt vesz ebben a folyamatban, annak érdekében, hogy jobb idők legyenek, és olyan munkavállalók legyenek, akik továbbképzéseknek köszönhetően megfelelő információs szinten, szinten vannak. Nem szabad megengedni a szakmunkás hiány sem. Bizonyos országokat ez jellemez. A francia soros elnökség alatt megpróbáltak egy európai gazdasági kormányzást létrehozni. Németország ezt nagyon kritikusan szemlélte a jelentős különbségek miatt. Remélhetőleg kooperációval, együttműködéssel és koordinációval sikerül ezeken túljutni az európai választási kampányok során ez fontos téma, és nem egymás ellen küzdöttünk tagországokként, hanem egymással küzdöttünk együtt, és Angela Merkel, amiatt, hogy tiltakozásának, nem tetszésének adott hangot Franciaországban, nem biztos, hogy rosszat gondolt. A bizottságnak adom meg a foglalkoztatási főigazgatóság nevében a szót parancsoljon. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők. Köszönöm szépen a javaslatokat, illetve a kérdéseket. Nagyon fontos a jelenlegi vita. Az európai gazdaság nehéz helyzetben van, minden ágazatra kiterjed, a szerelésre, az automobilgyártásra, az építőiparra, alacsony a foglalkoztatottság, nagyon fontos, megfelelő monitoring valósuljon meg, és a munkaerőpiacokat is súlyosan érintette a gazdasági válság. Az előző héten a bizottság egy közben, köztes előrejelzést tett közé, és ebből is mindez derül ki. Ami a fogyasztói bizalmat illeti, A munkaerőpiaci helyzet ebben az évben még tovább fog súlyosbodni, valószínűleg még a jövő évben is marad ez a tendencia. A javaslatok, amelyeket ez a szakbizottság már megvitatott, a szociális inklúzió, a foglalkoztatás erősítése érdekében az alapok létrehozása, a flexicurity, mint eszköz bevetése, a flexicurity-t nagyon fontos politikának tartjuk, és a szállandó szerződéssel foglalkoztatottak esetében is elmondható az, hogy az életen át tartó tanulás megjelenik, illetve átalakulóban van mindez. Nagyon fontos, hogy megtartsuk a munkahelyeket, a munkaidő csökkentésére vonatkozó irányelv, vagy munkaidő irányelv szintén nagyon fontos kérdéseket taglalt. Meg kell vizsgálnunk a tagországok helyzetét, azokat az intézkedéseket, amelyeket beindítottak. Nem szabad a kínálatot csökkentenünk, és a költségvetési lehetőségeket is meg kell nézni ezeknél az országoknél. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek költséghatékonyak, és ami itt elhangzott, teljes mértékben összhangban van mindazzal, amit a bizottság elképzelt. Köszönjük szépen eddigi munkájukat. Köszönöm szépen. Bernárt nem láttam, de Franciaországot nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy most meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Úgy tűnt, hogy nem láttuk egymást. Köszönöm szépen a jó érveléseket. Jelentés tervezet. Jelenlegi helyzet aggasztó. elkövetkezendő években növekedni fog a munkanélküliség, és olyan számokra, arányokra számíthatunk, amelyeket a múltban tapasztaltunk. Ha nem kezdünk el nagyon intenzíven ezzel ellen a folyamat ellen dolgozni, és arról elgondolkodni, milyen színűek legyenek a mentő mellények, illetve ha ezzel túlságosan sokáig foglalkozunk, akkor el vagyunk veszve ami az emberek képzését illeti, átképzését, az új munkahelyeket. Jól képzett munkavállalókra van szükség. A második pont, a flexicurity mind eszköz. Vannak, akik azt gondolják, hogy ez egy jó eszköz, Vannak, akik azt gondolják, hogy ez csak a köztisztviselőkre kell, hogy vonatkozzék. Az embereket nem akarjuk pánikba kergetni, akkor nem kéne ezekkel a fogalmakkal dobálózni. Ami a kis és középvállalkozásokat életi Morál asszony ezzel érvelt, és ez nagyon fontos. Itt igenis fontos munkahelyek vannak. is benyújtottam módosító indítványokat, és azt javasoltam, hogy az eurózónához tartozó országok ez szolidáris alapként működne, és minden tagország kivehet ebből az alapból összegeket, amire szüksége van. Bizonyos tagországokban a fizetési kritériumok bizonyos esetekben rosszabbodtak. Fontos, hogy az eurozóna országai összefogjanak, annak érdekében, hogy mindenki a legfontosabb borítási kritériumoknak megfeleljen, és ebből előnyöket kovácsoljon. Nagyon nehéz feltételeknek kell megfelelnünk. Köszönöm szépen, a következő jelentéstevő parancsoljon. Euh, Nagyon érdekesnek találtam a megjegyzéseket. És volt ezekben valami közös vonulat. Sokan elmondták, hogy a bizalom a kult szó. A lakosság bizalmának visszanyerése különböző alapok kapcsán. Ez a bizalom azonban pusztán a szociális partnerek közötti párbeszéd révén nem fog helyreállni. hosszú, több lépéses stratégiára van szükség. Az előbb elhangzott, hogy milyen kezdeményezéseink vannak, ugye képzést, átképzés, de ezeket hosszú távon kell közösen a szociális partnereknek kialakítaniuk. Nem önmagukban jók. Én nem használtam ugyan a flexicurity szót, azt a rugalmas biztonság nak elkeresztelt angol kifejezést, és tudatosan most a kollégák használták, ezért reagálni vagyok kénytelen. Szerintem ez a jelenlegi válság végre megmutatta, hogy új típusú megközelítéseket kell keresnünk, a foglalkoztatás új módozatairól kell elgondolkodni a, a munkadóknak és a foglalkoztatottaknak új típusú szerződésekre kell lépniük. A Sinatasszony elmondta, hogy a foglalkoztatás túl általános fogalom. Szakmánként kell megvizsgálni, hogy mi a probléma. Ha végre kijutunk ebből a jelenlegi alagútból is meglátjuk a fényt, és túl vagyunk a legnehezén, akkor a Lédl úr által említetteket kell megvalósítani. Biztos, hogy a piac majd új típusú munkahelyeket vár majd el, a vállalkozásoknak is át kell alakulniuk, és erre gyorsan kell majd tudnunk reagálni. Tehát ha bizalomról van szó, akkor a bizalomnak arra irányulónak kell lennie, hogy a jövő struktúráit megteremtsük, minden jelenlegi beruházás olyan legyen, amely már a jövőre készít föl, új eszközöket ad a kezünkbe. Elfogadom, amit az Európai Bizottság mond. A bizottság fő prioritásnak az emberek munkában tartását fogalmazta meg, tehát a munkanélküliség elleni harcot. Ezzel egyetértek, minden javaslatunk ennek értelmében fog megfogalmazódni, és hamarosan bemutatom őket a bizottságnak. Köszönöm szépen! A módosítókról februárban fogunk eszmét cserélni, február 11-én pedig szavazni is fogom ezzel akkor lezárom ezt a napi rendi pontot. A hatos után a hetes pont következik. Gabriela Kreci jelentése az Európai Regionális Fejlesztési Alapról. Parancsoljon! Stimați colegi, este vorba de o cerere de aviz conform a Consiliului. Köszönöm szépen, kedves kollégák! véleménytervezetről van szó. Mielőtt a rendeletet módosítanánk az Európai Regionális Fejlesztési Alapról, az Európai Szociális Alapról és a Kohéziós Alapokról szól, ezen belül is a pénzügyi irányításra, ez természetesen kapcsolódik az imént tárgyalt jelentéshez. Alapvetően mindenki egybehangzóan támogatja ezt a, ezt a ö, javaslatot. Az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap részt, meg, részt, vesz, részt vesz majd az operatív programok végrehajtásában, aztán a költségek elszámolhatóságával kapcsolatban nagyon komoly változások lépnek majd be az előzetes költségek tekintetében, illetve ezen belül pedig a plafonok megszabásában. Aztán a különböző kölcsönök esetében az ez, a rendelkezésre álló alapokat meg kell növelni. De nagyon fontos változás még az eljárás megváltoztatása. Hat 3,3 milliárd eurós csomagról van szó, ennyi lenne ennek a pénzügyi, e, e, ekkora lenne a pénzügyi lenyomata ennek. Rendkívül fontos az, hogy ezek az alapok könnyebben kerülhessenek felhasználásra, ezáltal az említett eredményeket könnyebben el tudjuk érni. Gondolok például a szociális kohézióra, illetve ahhoz, hogy bárki könnyebben hozzáférhessen a munkerőpiachoz. Rendkívül fontos ez a jövő szempontjából, főként tekintetbe véve azt, hogy jelenleg milyen válságos időket élünk. Fontos az is, hogy a kis és középvállalkozások a helyi munkaerőket, a helyi forrásokat fel tudják használni. Ezek alapvető fontosságú célkitűzések, de gyakorlatilag ez egy bianco csekk, ez a javaslat a jelenlegi formájában beleegyezhetünk, egyetérthetünk vele, hiszen a célkütőzéseinket közelebb visz minket ez a javaslat. A gond ezzel csak az, hogy semmilyen behatásunk nincs arra, hogy hogyan fognak a dolgok alakulni a jövőben. Ami talán pozitív a mi szakba, szakbizottságunk szempontjából az az, hogy ez egyfajta precedens lehet a jövő szempontjából. A múltban ugyanis a szakbizottság kezdeményezése és saját kezdeményezései szociális kérdésekben nagyon göröngyös úton kellett, hogy végigmenjenek, de véleményem szerint ezen változat, ezen javaslat elfogadása után megbizonyosodhatunk arról, hogyha megvan a politikai akarat, akkor megtaláljuk majd a jogi alapot is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mária Panayaputulpulos kap szót. Nem könnyű ez a téma. Συγχαίρω την συνάδελφο Κρατσού για την αποδοχή της κοινή θέση και συμφωνώ ότι... Köszönöm szépen, hogy azt mondta, fontos, hogy elfogadjuk a közös álláspontot. Én ezzel egyetértek. Úgy érzem, hogy közösen egymásban meg kell, hogy bízzunk. A felosztás ellenőrzésénél nem tudtuk azokat az információkat mindig közvetlenül lehívni, amire szükségünk volt. Azt gondolom, hogy a tagországokat arra kéne bátorítanunk, hogy társfinanszírozzanak, és az alapokat felhasználják annak érdekében, hogy ezek ne maradjanak felhasználatlanul. A tagországokat arra kell bátorítanunk, hogy a társfinanszírozás segítségével és teljes mértékben átlátható módon megfelelő igazgatás mellett az európai polgárok érdekében használják fel ezeket az eszközöket. Köszönöm szépen, és gratulálni szeretnék utólag. Tegnap volt az újévi ünnepség Görögországban, a görög újévi ünnep, Kicsit későn kívánok boldog új évet, de még időben Tomás Bendernek adom meg szó, a szót a regionális fejlesztéssel foglalkozó főigazgatóság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, jelentéstevő asszony, nincs sok mondandom, köszönöm szépen a kölcsönös bizalmat, amelyről a javaslat is tanúskodik. Meg vagyunk győződve arról, hogy fontos javaslatról van szó, egy olyan javaslatról, amely a pénzek könnyebb felhasználását, gyorsabb felhasználását teszi lehetővé a tagországokban, illetve azok munkájának a megkönnyítését, akik a projektben érintettek, illetve a projekteket, akik lebonyolítják. A megvalósítás az önök ellenőrzésén kívül esik, de nem gondolom, hogy itt rossz dolgokra számíthatunk, azért, mert azok a programok, amelyeket a tagországokkal közösen változtattunk meg, ezeket nem érinti a rendelet, és a projekteket a tagországoknak, illetve a régióknak továbbra is átlátható módon kell megvalósítaniuk. Éppen ezért úgy érzem, hogy a parlamenti ellenőrzést illetően nem csorbulnak a parlament jogai, és amint említettem, nagyon remélem, hogy ezzel a módosítással a strukturális alapokat, illetve a regionális és szociális alapokról szóló rendeletek módosításával sikerül a munkát hamarosan lezárnunk, és megkezdhetjük az egyeztetést a megvalósításról a tagországokkal. Köszönöm szépen! Maria, szeretnél -e még záró megjegyzést tenni? Kretu asszony, parancsoljon, akkor még megadom önnek is a szót. Mulțumesc. Köszönöm szépen. Képviselőként a polgárokat képviseljük a tagországokban, és támogatjuk ezt a kezdeményezést azért, mert úgy gondoljuk róla, azt gondoljuk róla, hogy hasznos lesz a polgárok számára. Ezzel nincs is semmi gond, de ami az eljárást illeti, tudjuk azt, hogy ez precedenst fog teremteni a jövőre nézve. Meg is fog ez mind, mind ismétlődni. Reméljük azonban, hogy világos, ellenőrizhető célokkal találjuk majd szembe magunkat. A módosítók benyújtásának határideje január 29-e, ez a hét. és február 11-én szeretnénk a témáról vitát folytatni. Köszönöm szépen! A következő pont a közös bevándorlási politika euró számára. Első információ cserére kerül sor. Madályra asszony, parancsoljon öné a szó. Obrigada, Presidente. Um, o objetivo deste... Köszönöm szépen, elnök úr. Ennek a véleménynek gazdája, illetve ennek a, ennek a dossziének a gazdája a Liba Bizottság. Közös bevándorlási politika euró számára elvek, fellépések és eszközök a címa. Ez, már akkor, ez a téma már akkor is nagyon fontos volt, mielőtt megkezdődött volna a jelenlegi válság, de most még fontosabb, tudjuk, hogy rendszerünk fenntarthatósága nagyban attól függ, hogy képesek vagyunk-e az új arra, hogy az új bevándorlókat befogadjuk Európába. Az előérzések szerint 2050-re 50 millióval kevesebb lesz az aktív lakosság, tehát a rendszer fenntarthatósága megkérdőjeleződik, és már jelenleg is a bevándorlás komoly lendületet jelent a gazdaság számára. Nagyon világosan jelentkezik Európa szerte az, hogy nincsen megfelelő mennyiségű munkaerő, Javaslatunk pedig az, hogy a megfelelő menedzsmentet, a megfelelő struktúrálást oldjuk meg, és ezáltal a gazdasági bevándorlás által nyújtott lehetőségeket ki tudjuk használni. Meg kell találni a legmegfelelőbb válaszokat a problémára. Mindannyian tudjuk, hogy a bevándorlás nagyon komoly gazdasági potenciált jelent, és tudjuk, hogy a nyugdíj jogokhoz való hozzáférés, illetve a társadalmi, a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés a bevándorlók részére nem mindig a lehető legjobban megoldott dolog. Aztán nagyon fontos, nagyon komoly gondot jelent még az illegális munka, tehát föl kell venni a harcot az illegális munka ellen. Tudjuk, hogy az illegális munkavállalók általában bevándorlók, ezért itt nagyon óvatosan kell fogalmazni. Aztán ott van még a nem megfelelően honorált munka is. A veszélyeztetett munkahelyek. Ez is egy nagyon érzékeny kérdés. És tudjuk, hogy az érintett gazdaságok nagyon közel állnak hozzánk, és nagyon, nagyon nagy gondot jelent az, hogy a fiatalok, illetve a nők és a déli munkakeresők, munkavállalók esetében nagyon nehéz hozzáférni a munkaerőpiachoz. Ezért aztán meg kell vizsgálni ezeket a problémákat, illetve az, hogy a bevándorlás milyen szempontból jelenthet megoldást, ne csak a biztonsági problémákra gondoljunk elsősorban, Gondoljunk arra, hogy mindkét fél számára hasznos lehet a bevándorlás. Fölmerül a kérdés, egy olyan kérdés, amire még nem sikerült választ találni az Európai Unióban, ez az lenne, hogy hogyan lehet azt fölmérni, hogy milyen képesítéssel rendelkeznek a bevándorlók formális, illetve az informális képességekre is gondolok. Saját polgárainkkal kapcsolatban erre részben tudunk válaszolni, de a bevándorlás, bevándorlókkal kapcsolatban nagyon nehéz ezt megmondani. Nem tudjuk, hogy sokszor, hogy mit tanultak a származási országban, hazájukban, és mit tanultak Európában. Nagyon fontos lenne, hogy ne pazaroljuk el ezen bevándorlóknak a képességeit, képesítéseit. Az élethosszig tartó tanulást is hasonoz, has, hangsúlyoznom kell, nem csak az európai polgárok esetében, hanem legyen ez garantált joga a bevándorlóknak is. Nagyon fontos, hogy élni tudjanak ezen jogukkal, mégpedig ugyanolyan feltételek mellett, mint az európai polgárok azt is biztosítani kell, hogy a bevándorlók meg tudják tanulni a befogadó ország nyelvét, és ezáltal képesek legyenek arra, hogy integrálódjanak kulturális és szociális szempontból is a befogadó országból. Egy ilyen típusú szakpolitika természetesen az egyenlő esélyek politikáján alapulna, tehát például az ugyanolyan képesítéssel rendelkező személyek ugyanolyan módon juthat, férhetének hozzá a munkaerőpiachoz. Rendkívül fontos az, hogy bármilyen bevándorló legálisan tudja a munkát vállalni, a szerint, hogy milyen képesítéssel rendelkezik. A határokon nagyon komoly nyomás helyezkedik az Európai Unióra, nagyon komoly el, elvárásokkal érkeznek ide a bevándorlók. A bevándorlók nagyon sokszor az aranytojás tojót, tyúkot akarják megtalálni itt Európában, tehát azt gondolják, hogy ez egyfajta eldorádó, és képességeiket nem saját hazájukban használják fel. Még a 27 tagállamban is létezik, tehát már a 27 tagállamban is létezik egy eszköz, ami elég jól működik, ez az EURES. Az EURES-szel vannak apróbb gondok, de jó lenne, hogyha ez a hálózat a harmadik országokat is fel tudná karolni, ezen keresztül például az Európai Uniós munkaadók akár harmadik országokban is kereshetnének munkavállalókat, akik, biz, amelyek, akik bizonyos képességekkel rendelkeznek. E-, ezáltal a bevándorlók kicsit jobban megismerkedhetnek Európával, és nem gondolják azt, hogy Európában a kerítés is kolbászból van, tehát nem túlságosan magas elvárásokkal érkeznek Európába. Viszont tájékoztatni kell őket arról is, hogy bár vannak Európában bizonyos munkalehetőségek, mégis ö, saját hazájukban is meg kell próbálni el, ö, elhelyezkedni, tehát ott is ilyen munkalehetőségek iránt kell keresni. Ezen hálózattal tanácsadai szolgáltatást is lehetne nyújtani, tehát elhelyezkedési tanácsadást, illetve különböző mikrohitelekkel kapcsolatban is lehetne ilyen tanácsadó szolgáltatást adni. Ezen kívül a származási országokban fennálló munkalehetőségekről is lehetne tájékoztatni a helybélieket. Rendkívül nehéz a helyes egyensúlyt megtalálni ezen kérdésekkel kapcsolatban, és nagyon fontos a megfelelő koordinációt fellelni. Jelenleg nemzeti szinten történik leginkább ez a kérdés, illetve európai szinten, de regionális szinten, a regionális és helyi szinteket nem annyira vonják be ebbe a folyamatba. A munkaerőpiac viszont nagyon is egy helyi szempontokon, szempontokból felépülő piac, ezzel kapcsolatban meg kell valósítani a bevándorlási politikai, politika hatékony létrehozását helyi szint bevonásával. A már ideérkező bevándorlókkal kapcsolatban nagyon fontos az integráció, a társadalomban való beilleszkedés kérdése, tehát fontos az, hogy a nyelvi, illetve oktatási támogatást megkapják, illetve ne felejtjük el azt, hogy ezen személyek nagyon sokszor zavarban vannak, illetve gátlásokkal küzdködnek, amikor bármilyen hatósághoz kell fordulniuk, akár például az iskolai hatóságra is gondolok, mondjuk a gyerekeik esetében. Ezzel kapcsolatban már némelyik tagállamban megmutatkoznak bizonyos pozitív politikák, amelyek ahhoz hozzásegítik a bevándorlót, hogy megismerkedjenek alaposabban a befogadó ország nyelvével, illetve például vannak olyan iskolák, ahol a kötelező tananyagban benne foglaltatik a multikulturalizmus, illetve a sok, kulturális sok féleség. A közös bevándorlási politikáról mindenképpen beszélünk el, tehát közösségi politikáról, Jelenleg nem mondhatjuk el azt, hogy van ilyen politikánk, csak akkor van erre lehetőség, hogy ilyen közös bevándorlási politikánk legyen, hogyha van közös menekültügyi politikánk, ami része az európai szociális politikának, és ezzel le is zárnám. Köszönöm. Maria, ist die erste auf der Maria az első a listám. Parancsolj. Köszönöm szépen, Thomas, a szót. Csak ki akartam próbálni, hogy vanóban van-e görögre tolmásolás, mert korábban volt egy kis gond vele. Nos, a szerző a mai előadásában sokkal többet elmondott, mint amennyit leírt. De hát ez még így is úgy is csak egy vélemény, amit a Libe Bizottság fog majd felhasználni, saját kezdeményezési jelentése feldolgozása során. Örülünk neki, hogy a közös bevándorlási politika legalább egy közlemény formájában most megfogalmazódott. Tudjuk, hogy a bizottsági közlemény azonban sok minden egyébre utal, amelyről már döntés született, még pedig nélkül, nélkülünk a kék kártyáról például, és lehet, hogy még további javaslatokkal fog élni a bizottság. Az a közös döntés most ugye öt különböző alapból szedni össze a pénzt, és bele kell gondolnunk abba, hogy ezek mennyire alkalmasak tényleg a finanszírozásra, és mennyi többletértéket képviselnek, például a bevándorlók foglalkoztatása szempontjából. A szerzőnek teljesen igaza van, amikor arról beszél, hogy a bilaterális kapcsolatoknak itt továbbra is nagy jelentősége van. A bilaterális kapcsolatok által lehet humánusabbá tenni a jelenlegi meglehetősen inhumánus bevándorlási politikánkat, még hiányzik a megfelelő eszközrendszer és intézményrendszer ennek a kezeléséhez. A bevándorlókat <clears throat> az európai társadalmak gyakran kihasználják. Nemrégiben jelent meg Franciaországban egy tanulmány, amely bemutatja, hogy a bevándorlóknak milyen szerepe van a városokban, tehát szerintem egy pozitív bevándorlási politikának már éppen itt volt az ideje, és fontos, hogy ezzel kapcsolatban mi is elmondjuk a véleményünket. Szerintem akár a bevándorlók százszázalékos foglalkoztatása is elképzelhető lenne megfelelő eszközökkel. Egy, egy-két megjegyzésről nyilván még ki lehet egészíteni ezt a szöveget, hiszen nem csak a kvalifikációkról, a képesítésekről kell itt beszélni, Nyilvánvaló, hogy e- az emberi erőforrásokat fejleszteni kell és jól kell felhasználni, de rá kell mutatni a szociális biztonsággal kapcsolatos problémákra is, ezen emberek szociális biztonságának veszélyeztetettségére. Bevándorlók kérdését korábban kizárólag bilaterális módon kezelték, és a szociális biztonságukat is így kezelték. Németország egyébként jó példával járt elő, több ezer bevándorlót befogadott olyan országokból, amelyek immár az Európai Unióhoz tartoznak, vagy legalábbis szerződésről kötődnek, tehát ezeket a múltbeli pozitív példákat kéne felhasználni a jövő előkészítése során. Köszönöm szépen. Ma Frauen Power a nőké a szó. Frauen Power érvényesül. Lida, Elizabeth, Gabriela és Liz kívánnak szólni. Nagyon örülök ennek, nagyon jó. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Mindannyian nagyon örülünk annak, hogy az európai bevándorlási politika lassan formát ölt. A négyes és a hetes pontokat emelném ki. Meg szeretném kérdezni jelentéstevőnőt arról, hogy miért említi a szöveg az egy életen át tartó tanulást, és nem az egy életen át tartó képzést, illetve az ember saját magának továbbképzését. Azt gondolom, hogy a tanulást, képzést, továbbképzést az egész életen áttartó folyamatként kell értelmezni, nem egy speciális szakképzésről van itt szó. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy európai szinten, a regionális, illetve a helyi szinten koordináció valósuljon meg. A decentralizáció keretében ezeknek a szinteknek fontos kompetenciái vannak a képzés, továbbképzés területén. Éppen ezért a az egyeztetésnek képzési szinten is meg kell valósulnia. Ennyit szerettem volna mondani, és fontos, hogy változtassuk meg a szöveget. Köszönöm szépen. Általános jellegű megoldással élnék, illetve megjegyzésem van. Az Európai Unióban nagyon gyakran koherens szektoriális politikákat tartunk fenn, de ezek egymás között nem koherensek, gondoljunk csak a fejlesztési politikára. Éppen ezért egyértelműen különbséget kell tenni a munkavállalók számára kiállított engedélyekről, illetve a munkaerő piachoz való hozzáférés biztosításáról, illetve a tagországok feladata az emberi jogok tiszteletben tartása. Azt gondolom, különbséget kell tenni a munkaerőpiachoz való hozzáférés és a munkavállalók kiválasztása a szelekciók között. El szeretnénk kerülni azt, hogy a legjobb koponyák külföldre távozzanak, elvándoroljanak, és az agyelszívás beinduljon. A szociális szempontokat eh, is figyelembe kell venni, különbséget kell tenni, és a nüanszokat látnunk kell. A gazdasági helyzet miatt, tehát a gazdasági válság miatt egy olyan helyzetben vagyunk, amikor nem, adunk, nem akarunk több eh, bevándorlót az országba engedni, hiszen már így is nagy a munkanélküliség, sokan keresnek munkát. De fontos, hogy a különböző politikákat koherensen valósítsuk meg. Készlén következik, köszönöm. Egyetértek azzal, hogy a bevándorlás, közös bevándorlási politika olyan dolog, amivel évek óta foglalkozunk, és tudom, hogy nagyon sok tagállamban lesz ezzel kapcsolatban ellenállás, pontosan a gazdasági válság miatt, ezt ne felejtsük el. hát, hogyha munkahelyek szűnnek meg, akkor nagyon nagy lesz az ellenállás a bevándorlással kapcsolatban. Ebből persze nem következik, hogy nem kell támogatni a bevándorlási politika. Második pont – a bevándorló munkásokról beszél. Jó lenne, hogyha egy más terminológiát használnák, mert angolul legalábbis a bevándorló munkás, tehát a migráns munkás azt jelenti, hogy az Európai Unión belülről jött ez a munkás. Említi az illegális munkavállalást, ezzel kapcsolatban majd módosításokat fogok beterjeszteni. Említette a képességpazarlást, rendkívül fontos az, hogy elismerjük a különböző képesítéseket, bevándorlók országába származó képesítéseket. Nem csak nők esetében jelent ez gondot, hanem nagyon sok olyan orvos is van, akár férfi, akár nő, aki nem tudja gyakorolni a munkáját, a foglalkozását, mert nem ismerik el az orvosi végzettségét a bevándorló, illetve a befogadó országban. Nagyon sok ilyen eset van. El kell gondolkozni azon, hogy ezt a kérdést hogyan lehet megoldani. Igaza hogy ezt kiemeli. Nem beszél a véleményben a jelentéstevő arról, hogy sokan embercsempészek segítségével érkeznek Európába, ezzel kapcsolatban véleményem szerint valamit mégiscsak mondani kéne ebben a jelentésben is, tehát a ember csempészek áldozatairól nagyon sokszor nem csak szexuális rabszolgaságban szem, vagy a rabszolgaságtól szenvednek, hanem ö, gyakran be vannak zárva gyakorlatilag szabadságuktól meg vannak fosztva ezek az áldozatok. Ezt is meg kell vizsgálni, tehát nem csak az illegális munkavállalókat, hanem azokról is szóljunk, azokról a bevándorlókról, akik csempészek áldozatai. De egyetértek az alapvető megközelítésével, tehát, hogy tiszta vizet kell önteni a pohárba. Köszönöm. Just to prove males can take part in this debate, President. Igen, és a hát férfiak is részt tudnak venni ebben a vitában. Én is hozzátennék ehhez valamihez. Egy, dolog, egy dolgot világosan el kell mondani a véleményben. Harmonizálni kell a bevándorlási politikát, ez nem csak nekünk lenne jó, hanem egy, egyfajta üzenet is lenne. Jelenleg gyakorlatilag összeablóban van a Fülöp-szigeteki egészségügyi rendszer, mert olyan sok Fülöp-szigeteki nővér vándorol ki az országból. Tehát er, ez is fontos szempont. Ön volt az utolsó a felszólalók listáján, most akkor megkérem a szerzőt, hogy foglalja össze a tanulságokat. Köszönöm szépen. És köszönöm a kollégáknak a sok kiváló megjegyzést, impulzust, Szerintem nem lesz gond ezeknek a bevételével a szövegbe. Összefüggőek voltak, érthetőek voltak, logikusak voltak. Én már úgy kell, hogy visszatartsam magam, hogy ne beszéljek közös bevándorlási politikáról. Biztos, hogy le kell szögeznünk, hogy mit gondolunk ebben az állásfoglalásban egyértelműen, ebben a véleményben, mert enélkül nem történik semmi. Mindenkinek igyekszem bevenni a szövegbe a felszólalását elnök. A határidő holnap 12, ha valaki még további módosítót akar benyújtani, tehát figyeljenek oda a kollégák, ugyanis a Libe Bizottság, az illetékes bizottság március 5-én már szavazni akar a szövegről, remélem, hogy ez működik. Azt mondja a szerző, hogy még holnapig ő beveszi ezeket a meghallgatott véleményeket a szövegbe. Van-e bárkinek bármilyen egyéb kiegészítési szándéka? Akkor ö, elmondanám, hogy február 10-én lesz a következő ülésünk, és 11-én pedig délelőtt délután és tanácskozunk, szavazunk. Ezzel a mai ülést berekeztem.